államok hoztak, nyilván a parlament egyetértésével, de arra oda kell figyeljünk, hogy a pénzeket teljes mértékben elköltsék és hatékonyan költsék el. Várjuk a nyomon követő fellépéseket. Köszönjük Lambert asszonynak. Most pedig a Lambert asszony jelentéséről szóló vitát befejeztük. A szavazásra 12 órakor kerül sor. Következik egy szóbeli választ igénylő kérdés a 112-es európai segélyhívó számról, illetve arról, hogy a parlament 2011. július 5-i állásfoglalását nem hajtották végre. Vannak eh, a válasz megszövegezői közül ketten itt, akik azt a feladatot kapták, hogy vezessék fel ezt a szóbeli kérdést. Holasszony következik, köszönöm. Én a 112-es segélyszámú, segélyhívó számot használtam, és használta az asszisztensem is már, és nagyon örültem, hogy létezik ez a 112-es szám. Ugyanakkor külföldön használható. E, a britek, a külföldre utazó britek fele mégsem ismeri ezt a számot. Tehát e, további munkára van szükség annak érdekében, hogy előmozdítsuk az ismertségét ennek a 112-es e, számnak. Szeretném tudni, hogy a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy erre rábírja a tagállamokat. A legfontosabb kérdés a fogyatékkal élők hozzáférése ehhez a segélyhívó számhoz. Nagyon sokan, milliók nem férnek hozzá a 112-es hívó számhoz, mert vagy siketek és nagyot hallók, vagy pedig beszélni nem képesek valamilyen oknál fogva. Éppen ezért számukra nem érhető el ez a kizárólag hang alapú szolgáltatás a 2011 per 35-ös nyilatkozatában a 2011 per 35-ös nyilatkozatában a parlament felszólította a bizottságot, hogy tegye lehetővé mindenkinek, mindenki számára ezt a segélyhívó számot, és sajnálatát fejezte ki, hogy a siketek és nagyot hallók nem fogják tudni használni ezt a hívószávot addig, amíg egy újabb generációs platform és szolgáltatás fel nem áll, így nem tudnak segítséget hívni. E, július 5, 2011. július 5-i állásfoglalásban az Európai Parlament e, arra kérte a bizottságot, hogy az innovatív szolgáltatások tesztelésére és bevezetésére, például a VoIP szolgáltatások, illetve az internet alapú szolgáltatások tesztelésére bocsássó rendelkezésre pénzeket, illetve ezzel is előlegezze meg a 112-es európai rendszerek következő generációjának megteremtését. Emellett, emellett a hálózat üzemeltetők számára útmutatást kell nyújtani az internet alapú telefonálás ilyen célú felhasználását illetően. Szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság hogyan kívánja előmozdítani az új generációs szolgáltatások bevezetését, és milyen pénzeket gondol ennek a, szó, a rendelkezésére bocsátani. Köszönöm, köszönöm. Most pedig Takula úr következik, másik előadóként. Szia, Rava puhemies. On Köszönöm szépen, elnök asszony. Tény az, hogy az Európa szerte elérhető 112-es hívószám ügye nagyon aktuális és fontos kérdés. És a 2011-es júliusi parlamenti döntés nyomán azt vártuk, hogy elindul e program végrehajtása ám ez bizony csúszásban van, késik sajnálatos módon. A nagy kérdés, amit feltennénk a bizottságnak, mi ennek az oka ennek a késésnek? Egy, bár nagyon fontos ügyről van szó, az európai állampolgárok biztonságát érintő kérdések, különösen katasztrófák esetén kell legyen egy működő rendszer, amelyről mindenki tud, mindenki ismeri, és amely garantálja a gyors segítségnyújtást megbízható módon. Amikor ilyen segélyre van szükség, akkor nem mindig működik a rendszer. Holott a cél az, hogy mindig gyorsan, megbízhatóan, hatékonyan működjön ez a rendszer. Mert amikor baj van, tényleges katasztrófa, akkor dől el, hogy mekkora fontossága van ennek, emberi életeket menthet meg. A mobilitás is nagyon fontos kérdés Európában ezt is, ez is alátámasztja a 112-es rendszer kiterjesztésének fontosságát, hogy Európa szerte egységesen elérhető legyen minden állampolgár számára, legalább több nyelven. Én, mint finn, tudom, hogy nagyon nehéz sokszor idegen nyelven, mondjuk franciául értelmezni az instrukciókat. Fontos volna tehát, hogy a sürgősségi központok működjenek a 112-es rendszerben legalább angolul, németül, franciául, a legtöbb nagy európai nyelveken legalább tehát ne legyen akadály, ne csak egy nyelven működjön, tehát a nyelvi vetületének is figyelmet kell szentelni e dolognak. Persze a tagállamokban is szükség van arra, hogy minden hivatalos az ott tagállam, minden hivatalos nyelven legyen szolgáltatás. Például Finnországban a finnen kívül számi és véd nyelven is működik a szám. Tehát ezt a nyelvi kérdést megfelelő súlyjal kell szerepeltetni a szolgáltatás minősége érdekében hatékonyabb információ, tudatosítás, tájékoztatásra van szükség, hogy mindenki tudja, hogy működik ez a rendszer. Tehát én jelen pillanatban nagyon kevesen tudnak erről a rendszerről. Úgyhogy ez is egy feladat a bizottság számára, hogy elkezdje az ismerettertesztő kampányt, információs kampányt. Uh, commissioner. Köszönöm szépen, most pedig Hán biztos úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy sokkal jobban felkeltsük a figyelmet és jobban végrehajtsuk ezt szolgáltatás irányába figyelmet, de vannak nagyon fontos pontok is, amelyeket az Európai Parlament vetett fel. Egyetetünk abban, hogy az Európai Bizottságnak szerepet kell játszani abban, hogy a tagállamoknak segítsen a 112-es segélyhívószám elősegítésében. Kalasz biztos felkérte a, a az illetékes vállalatokat arra, hogy tájékoztassák az ügyfeleket erről a segélyhívő számról, amikor azok más országba utaznak. Görögországban az Európai Bizottság a hatóságokkal együtt egy videókampányban fogott, melynek során ugyanezt a megközelítést alkalmazzuk, főként azokban a tagállamokban is, ahol nagyon alacsony ezen szám ismerete. Nagyon fontos a hozzáférés a segélyhívóhoz. Meg kell határozni a kötériumokat. figyelembe kell venni a már meglévő szakértelmet, és az Európai Bizottság ennek érdekében együttműködik a tagállamokkal, hogy közösen lehessen kifejleszteni a kritériumokat. Nyomonkövetésként létrehoztunk a tavalyi évről egy jelentést, és a tagállamok Néli Krusz biztossal meg bizonyos kritériumokat dolgoztak ki, amelyekkel a 112-es ivószám végrehajtását lehet nyomon követni. Ezen tavaly jelentés alapján tovább koncentrálunk ezekre a kritériumokra azt szeretnénk növelni a tagállamokban a hozzáférést. Szeretnénk egy független értékelést a szolgáltatás minőségéről, illetve arról, hogy, a, hogy ez mennyire tartozik a, a tagállami feladatok közé. Az EU által támogatott projektek sokat jelentenek annak érdekében, hogy lehessen a hozzáférást növelni. Vannak már kísérleti projektek öt tagállamban. Itt olyan projektekről van szó, amikor a hang mellett szöveget és videót is lehet használni a 112-es segélyhívószám eléréséhez további erőpeszítéseket kívánunk még ezen a területen tenni. Köszönöm a frakciók nevében. Következnek a felszólalók. Először Schwab kollégának adom meg a szót néppárt nevében. Köszönöm elnök asszony, tisztelt biztos úr kollégák. Én egyik kezdeményezője vagyok, e, hálás vagyok a kezdeményezőknek, és Rapti asszony és Tun asszony a belső piaci szakbizottság nevében néhány hónappal ezelőtt már egy saját kezdeményezési jelentősben is foglalkozott a témával. Ma a digitális belső piacról beszélünk, biztos úr, és azokról a nehézségekről, amelyek adódtak abban, hogy kiteljesítsük ezt a belső piacot. Ide tartozik a 112-es hívószám használata, amely határon átnyúló módon lehetne alkalmazott állampolgárok számára, például amikor nyaralnak külföldön és bajba jutnak, és sok esetben azonban beleütköznek a, a régi határokba, úgymond az adott tagállamban. Ebben segítene a 112-es hívószám, amely sajnos még nem minden tagállamban működik úgy, ahogy azt megcéloztuk, és ahogy a leghatékonyabb volna a fogyasztók számára. Ezért volna fontos, Hán úr, hogy segítsen bennünket abban, hogy a tagállamok a helyzet nyomást tovább fokozzuk, annak érdekében, hogy lebontsák ezeket a határokat, amelyek fennállnak ebben a tekintetben. Takula kollega is beszélt erről, hogy mindenki számára a különféle nyelveken, tehát a, fe, a fél nyelvén kapjon szolgáltást. Jelenleg csak azok a fogyasztók, szám, azon fogyasztók számára elérhető a szolgáltás, akik beszélik az adott tagállam nyelvét. Ez így hosszú távon nem fog megállni, ez nem lesz kielégítő ez a rendszer. Az e-call révén például lehetne technikai megoldásokat találni arra, hogy ezt a nyelvi problémát feloldjuk, és azáltal igazán határon átnyúló módon legyen a szolgáltatás. Köszönöm. Szeklenova asszony, szocialista frakció nevében. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, a 112-es segélyhívószám az egyik legfontosabb európai kezdeményezés. A 112-es mindenki hívhatja ingyen az Európai Unió teljes területén szükség esetén. Noha európai jogszabály rendelkezik a 112-es számról, sajnálatos módon akadályok még mindig vannak. Ennek oka a 2009-es irányelv nem megfelelő végrehajtása, illetve a bizottság vonakodása. Két dologra hívnám fel a figyelmet, noha a 26-os cikke az irányelvnek garantálja a fogyatékkal élők egyenlő hozzáférését a szám használatához. 2013-ban sem nagyon lehet még eh, hívá, hangalapú híváson kívül bármi mást eh, Eh, a 112-esen eh, intézni, ami azt jelenti, hogy a fogyatékkal élők egy csoportja ki van zárva a szolgáltatásból. Az e rendszer, amely a eh, közlekedési balesetek során lép működésbe, akkor fog csak működni, hogyha 112-es is megfelelően működik. Éppen ezért szeretném tudni, hogy hogyan fogja a bizottság kialakítani azt a megfelelő infrastruktúrát, amely lehetővé teszi, hogy a segélyhívásokat időben megkapják, és azokra megfelelően cselekedni lehessen, megfelelően reagálni lehessen. Eh, Benoin, Benion úr, eh, hány polgár tudja azt az Európai Unióban, hogy a 112-es számon Eh, elérhetőek a segély eh, szolgáltatásokat nyújtó intézmények. Én azt gondolom, hogy mindenkinek kellene ismernie ezt a számot, mert eh, sokan utaznak Európában, és ez életet menthet. Tehát a 112-essel kapcsolatban van egy tudatossági probléma. Nincsen tudomás az embereknek erről a számról, ennek a létezéséről. Emellett hibáztathatók a tagállamok és az ő végrehajtási erőfeszítéseik. 17 jogsértési eljárás van folyamatban a tagállamok ellen különböző okokból kifolyólag. A 112-es szám az ICOL szempontjából is fontos. Az ICOL rendszert autókba, autókba építik be, és baleset esetén lép működésbe. A 112-es szolgálatot is fejleszteni kell ahhoz, hogy az automatikus hívásokat tudja fogadni. Ezt enélkül nem lehet kötelezően előírni az ICOL beépítését új autókba. Emellett a mobil hozzáférés is egy kérdés. E, mobil hálózati lefedettségre van szükséges a 112-es hívásához. A kérdésem éppen ezért az, hogy a tagállamok valóban félkészültek-e az e illetve a 112-es rendszer működtetésére, illetve a Connecting Europe Facility tudatában és ennek a programnak a tudatában is kérdezem, hogy mit tesz az Európai Bizottság annak érdekében, hogy különösen azokon a vidéki területeken segítsenek, ahol a mobil lefedettség jelenleg elég gyenge nagyon sajnálatos lenne, hogyha azért nem működne a rendszer, mert egyes területeken továbbra sincs mobil szolgáltatói lefedettség. Düran asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Nem nagyon tudom megérteni, hogy egyes területeken nagyon gyorsan haladunk, csúcssebességgel, ha úgy tetszik, más területeken pedig nem elég hatékonyak a tagállamok a végrehajtásban nem értem meg, hogy ilyen sok év után még mindig ott vagyunk, ahol vagyunk. A 112-es számot még csak eh, a polgárok negyede ismeri. Vannak eh, egyes eh, dolgok, amelyekkel kapcsolatban a bizottság szerintem magyarázatokkal tartozik nekünk. Például azzal kapcsolatban, hogy a bizottság egyes főigazgatóságai együtt tudnak-e működni a dolgok előmozdítása esetén, illetve mondják meg, hogy a tagállamokkal van-e probléma. Mondják meg, mert akkor ezt az üzenetet mi át tudjuk adni a tagállamoknak, és meggyőzhetjük őket arról, hogy egyes problémás kérdéseket meg kell oldani. A harmadik dolog, ami nagyon fontos, Eh, hogy egy olyan korszakban, amikor a 21. századi eh, technológia rendelkezésre áll, eh, elképesztő, hogy nem tudunk üzenete, nem tudunk olyan szolgáltatást üzemeltetni, amely nem csak hangalapon működik. Tehát minden nyomást alkalmaznunk kell annak érdekében, hogy a bizottság tudjon eredményeket elérni, és a belátható időn belül mindenki számára alkalmazhatóak legyenek ezek a szolgáltatások. Harbor úr, ECR. Köszönöm szépen, állnak asszony. Bizonyos módon csalódást okoz az, hogy a parlament megint csak nyomást kell gyakoroljon a bizottságra ebben a kulcsfontosságú ügyben. Fejet kell csak azok kollégáim előtt, akik részt vettek ebben a munkában. Ám mivel 2002-ben én voltam a jelentéstevője az akkor elfogadott általános szolgáltatási irányelvnek, amely már akkor kérte a 211-es hívó szám működtetését, a rendszer létrehozását, és ez része volt a 2009-es általános szolgáltatásokról szolgó rendelkezésről, illetve Schwab úr fogyasztóvédelmi irányelvének. Hát eljött az ideje annak, hogy végre vállalják a vállalt kötelezettségeiket a tagállamok. A kollégém nem beszéltek a, a, a hívófél lokációs adatairól, amely kiváló lehetőség arra, hogy informa- potlagos információ fusson be vészhelyzetben, amely rendkívül fontos a Benyánul említett elektronikus hívórendszerben, hogy azonosítsák a hely, helyszínét a hívónak. Ez már része volt a korábbi szabályozásnak, eljött időnek, hogy a tagállamok közös technikai műszaki sztenderdeket hozzanak létre ahhoz, hogy gyors információ áramlásra legyen lehetőség. Tudjuk, hogy a technológia rendelkezésre áll, a tagállamok mégsem léptek. Ezért ragaszkodom ahhoz, hogy a bizottság szedje össze magát, és állítsa össze az a műszaki dokumentációt, amely alapján létrehozható az elektronikus hívások helyszín azonosítója. Nem fogadunk el semmi további kés késlekedést ebben a kérdésben. Anderson, yeah. Uh, Anderson asszony a szó. Lehetőséget kell adni, hogy a 112-es szám megkapja ezt a támogatást és figyelmet, amelyet megérdemel. Ezért szeretném a biztos urat, mit lehet még ennek érdekében tenni, hiszen tudjuk, hogy az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalás 2011-ben az 112-es szám ügyében, amely erősebb végrehajtást a rendszer támogatását kérte, ám ez nem megfelelő módon került végrehajtásra a tagállamokban, és nem egyenlő szinten. Sajnálatos, hogy egy barométer közleménykutatás szerint a megkérdezett csak egy negyede ismerte a 112-es számot, tudott arról, hogy ezt Európa bármely létezen lehet hívni segélyhívásra. Saját hazában, Írországban a lakosság csak 14 a tudott arról, vagy mondta azt, hogy hallott bármiféle információt erről a rendszerről, annak ellenére, hogy a tagállamok vállalták, és a kormányok, hogy kampányban tájékoztatják állampolgáraikat a rendszerről. Írországra is igaz, ez meg nagyon sok más tagállamban sem nagyon működik a dolog, holott most jött el a nyaralási időszak, nagyon sok európai polgár utazik külföldre, gyerekekkel, idősekkel, családtagokkal, ez még fokozza a 112-es hívószám fontosságát. Ennek nyilvánvalóan nagyobb reklámra van szüksége. Én, én szeretném elválni ebben a szerepemet, igyekszem mindenkit tájékoztatni erről, ám osztom a hol által, holasszony által említett aggályokat, szerint az egyenlő hozzáférés a 112-es hívószámok számára, például a siketek vagy haláskerülők számára nem biztosított. Ez is probléma, ezt is meg kell adni. Köszönöm szépen. Most pedig a további felszólalók következnek. Először is Thun Honstein asszony. Köszönöm szépen a szót. Az európai információ nem igazán jó, főként, hogyha megnézzük a baleseteket, azt láthatjuk, hogy 40 ezer európai hal meg a közlekedési balesetben, és több mint 100 ezeren súlyosan sérülnek meg évente. A közlekedési balesetek 2004-ben a 9. helyen voltak a halálozás szempontjából, de úgy tűnik, hogy egyre inkább ez lesz a legeluralkodóbb halálok. Főként ezt akkor láthatjuk, amikor közeledik a nyaralás ideje. A 112-es hívószám több ezer ember életét menthetné meg, és egyetettek az előttem szólókkal, akik azt mondták, hogy nem igazán elégedettek az ikal kapcsolatos intézkedésekkel. Az ikal sok ember életét menthetné meg, akár 3000 ember életét is évente, de ez nem fog működni, hogyha a 112-es intézkedés sem működik megfelelően. Európai szintű lefedésre van szükség. Ez nagyon fontos, ezt kérjük meg, köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, Tarabella úr. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr minden kollega ugyanezt mondja, ugyanazt állapítja meg, a 112-es számot nem nagyon ismerik, csak minden negyedik polgár ismeri a számot. Emellett eh, Michael Harbour úr is beszélt arról, hogy a tartózkodási helyre vonatkozó információk meghatározása sem eh, megfelelő. Az Európai Bizottság támogatja az ICOL-t, eh, a, a képviselők részt vehettek a munkacsoportokban, míg a 112-es munkacsoportokban nem vehettek eh, részt, mert ezeket akkor szokták megszervezni, amikor mi itt vagyunk Strasbourgban. Az alábbi kérdéseket fogalmaznám meg. Van-e valami rejtegetni valója a bizottságnak a 112-essel kapcsolatban? Nyilvánvaló, hogy az éves költségvetés az ICOL és a 112-es összehasonlítva e, sajnálatos. Emellett e, probléma lehet azzal is, hogy nem megfelelő az együttműködés a az egyes főigazgatóságok között. A 112-es hívószám egy emblematikus európai program, amely segítheti az Európai Unió hírnevét egy olyan időszakban, amikor a polgárok kétségek között vergődnek az Európai Unióval kapcsolatban. Egy ilyen hírre szükség van. Én úgy gondolom, hogy azonnal kell lépnünk, és bátorító üzeneteket kell küldenünk a polgárok felé. Köszönöm, Tarabella úr, most pedig Harkin asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. A 2263-as cikke az általános szolgáltatási irányelvnek kimondja, hogy a tagállamok kell biztosítsák az egységes európai segélyhívószám 112-ös azonnali beindítását, úgy, hogy a, le, a tagállami szervezethez legjobban illeszkedjék. Az állampolgárok kell, hogy biztosan tudják, hogy garantált a segítség, a hívják a 112-es, mert ez szó szerint élet-halál kérdés lehet. Ezért kell garantáljuk a szolgáltatás minőségét. Szerintem ennek egyetlen útja az lehet, ha megfelelő adatokat gyűjtünk össze és publikálunk a működéséről. Ez az összefüggésben szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy a bizottság bizottság vagy a tagállamok gyűjtöttek-e adatokat arról, hogy mennyire hatékony és milyen gyorsan kapnak válaszokat a hívásokra a bajban levők, és milyen gyorsan kapnak segítséget a 112-esen meg a tagállami nemzeti rendszereken. A bizottság hogyan biztosítja, hogy a 112-es hívások adatainak összehasonlítása a tagállami segélyhívó számok működésével végrehajtása kerül. És végül biztos úr, bármilyen adataink is vannak, vajon a módszertan, alkalmazott módszertan az összevetés függetlenségét és semlegességét biztosítja, és hol fogják ezeket az adatokat végül publikálni? Köszönöm szépen, Harkin asszony, Koch képviselője szó. Kedves kollégák, önök személyesen voltak-e már sokkos állapotban, például a súlyos balesetet követően, vagy egy veszélyhelyzet után, akkor bizonyára, hogyha voltak ilyen helyzetben, akkor emlékeznek arra, hogy igazából a fontos telefonszámok nem igazán jutnak az ember eszébe ilyenkor. Főként a nyaralás idején, hogyha például hogyha egy brit Lengyelországba megy, vagy egy lett dél-Franciaországba megy, akkor felmerül a kérdés, hogy van egy európai szinten működő segélyszám, vagy nem is működik-e ez. Ezt mindenkinek ismernie kellene. A belső piacon sajnos gyakran előfordul egy olyan helyzet, amikor ez a hívószám fontos lehet. Ezért nagyon fontos az, hogy az e-call, ez az elektronikus hívó rendszer, és működjön, amelyek kapcsolatban minden tagállam aláírt egy megállapodást. Az Európai Parlament az ECOL-al kapcsolatban készített egy saját kezdeményezési jelentést, és ennek kapcsán azt kértük, hogy a 112-n alapuljon az ECOL rendszer. Ezáltal lehetne egy megfelelően működő, diszkrimináció nélkül működő rendszert létrehozni. A tagállamoknak sokat kell még tenniük annak érdekében, hogy a segélyhívó rendszeréket kiépítsék. Itt az ideje annak, hogy a tagállamok cselekedjenek, és az Európai Bizottságnak is amit tennie kell. Mit fognak ezzel kapcsolatban tenni? Köszönöm szépen Koch úrnak, most pedig Ertug úr következik. Tisztelt eh, biztos úr, tisztelt eh, eh, képviselők, már korábban megállapodtak a tagállamok abban, hogy lesz egy egységes segélyhívó szám Európában, de mindezek ellenére, ha bár ez már régóta megállapodás született erről, csak nagyon kevesen tudnak erről a segélyhívó számról. Ezen változtatni kell, például Olaszországban 5%-a ismeri az embereknek ezt a hívószámot, összehasonlítva Lengyelországgal, ahol az 50% a lakosságnak. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a helyzet meghatározás a hívások kapcsán, meg kell találni a módját annak, hogy külföldön is, ahol előfordulhatnak vészhelyzetben megértési nehézségek, ott is automatikusan legyen egy ilyen helyzet meghatározás. A Transzakbizottságban is foglalkoztunk már ezzel az európai telekommunikációs és postakonferencia ismereteim szerint 2014 végén fog majd javaslattal élni ezen a területen, és én azt kérdezem, hogy ha 2014-ben lesz erről egy javaslat ott, akkor mikor fogja majd a bizottság létrehozni a megfelelő lépéseket, és mit kívánnak tenni ezen a területen.

engedje meg hogy én is megosszam önnel a saját tapasztalataimat. two thousand and six ban került bevezetésre magyarországon ez a segélyhvó szám és two thousand and twelve től kezdve nineteen millió eurót fordtottak abból a célból hogy a korábbi hvószámokat megszüntessék illetve kivezessék a rendszerből és ez a szám igaziból betölthesse a funkcióját. azt gondolom hogy ezeket a célkitűzéseket ösztönözni kell. egyetértek harbour elnök úrral

a 112-es hívószám igazából pozitív lehetne, ezáltal ez lehetne akár egy sikertörténet is, viszont senki nem ismeri ezt a hívószámot. Én a saját választok körömben is kísérleteztem ezzel, nem mindenki számára hozzáférhető, például a fogyatékkal élők számára ez nem hozzáférhető. Én nem igazán értem azt, hogy miért nem lehet egy közös hívószámot, segélyhívószámot létrehozni. Ez például szimbóluma lehetne annak, hogy valamit közösen létre tudunk hozni, és ebből kiindulva úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ezt mindenképpen megvalósítsuk. Köszönöm szépen, Kadek úr! Kedves kollégák, elnök asszony! ki nem találkozott még eh, szükséghelyzettel külföldön, és eh, próbált emlékezni arra, hogy milyen számot kell hívni. Egyre nagyobb a mobilitás Európán belül, eh, ideje ennek a fejtörésnek véget vetni. Megvan a konkrét válasz. Sajnálatos mód módon nem minden országban lehet megfelelő módon használni ezt a szolgáltatást, noha ingyenes a roaming díjakat nem számítva is. Ez egy olyan konkrét projekt, amely megkönnyíti a polgárok életét a választások évében. Külön fel kell hívnunk erre a polgároknak a figyelmét. Nyilván a Brüsszelben dolgozók ismerik ezt a számot. Érdem, érdekes lenne hogyha a nyári időszakban a bizottság egy komoly információs kampányt indítana. A jelenlegi szolgáltatást még lehet javítani. Sajnálatos módon nem minden nyelven tud a rendszer, ez egy hatékonysági probléma. Ráadásul ellentmond a többnyelvűség, a soknyelvűség Európai Uniós elvének lehet javítani még a szolgáltatást, és 6 millió esetben állapították meg, hogy késedelmes volt a reakció. Emberéletekről van szó, folyamatosan javítani kell a szolgáltatásokat. A siketek és nagyot hallók valamint a némák is hozzá kell, hogy férjenek ehhez a szolgáltatáshoz. Általánosítani kell, és megfelelővé tenni ezt a szolgáltatást. Köszönöm. Jordán asszony kap szót először a spontán hozzászólók körében. Köszönöm, elnök asszony. Ahhoz, hogy jobban kommunikáljunk a polgárainkkal, újabban érdemes a Facebookot és hasonló dolgokat használni. Eh, ami a 112-es számot illeti, én egy felvetéssel fordultam a szlovén polgárok felé, és eh, nagyon sok pozitív választ kaptam. A szlovénok közül nagyon sokan ismerik, megosztották a tapasztalataikat ezzel a számmal kapcsolatban, és ezek a tapasztalatok összességében pozitívak. Csatlakozva a többi kollégához felszólítanám én is az Európai Bizottságot, hogy egy cselekvési tervet készítsenek el, amelyek révén előmozdítják az általános használatát ennek a segélyhívó számnak. Továbbá szükség van arra, hogy eh, a hívófél hely meghatározását eh, megbízhatóbbá tegyük, illetve a fogyatékkal élők számára elérhetővé tegyük ezt a szolgáltatást. A többnyelvűség szintén egy fontos szempont. Nem szabad, hogy nyelvi korlátok eh, korlátozzák a testépséghez való jogunkat. Köszönöm, Jordán asszony, Matula úr következik. Mulțumesc. Există evident multe defi- Köszönöm szépen. Világos, hogy az európai segélyhívó szám működésében nagyon sok probléma tapasztalható. Első, rész, első az, hogy az európai állampolgár csak 27%-a tud ennek a számnak a létezésről. Annak ellenére, hogy voltak ugyan tájékoztatási kampányok, ám meg kell nézni még egyszer, hogyan lehet javítani ezeket, hogy az emberek tudjanak a rendszerről. Aztán a hívó helyének beazonosítása a, is rendkívül fontos ezen túl a fogyatékkal élők hozzáférésének biztosítása a harmadik probléma, amelyel foglalkozni kell. Vidéki területeken, egyes vidéki területeken élő európai állampolgárok nem férnek hozzá továbbra sem ehhez a lehetőséghez. Ez műszaki megoldásokat, további megoldásokat követel. Alternatív stratégiákra van szükség a egyes tagállamokban, hogy ezeket a hiányokat orvosolni tudják, és határon átnyúló módon kell a terveket koordinálni. Köszönöm szépen, Prendergast képviselő kap szót. Thank you. Köszönöm. Mint más hozzászólók ma reggel, én is úgy látom, hogy a tudatossággal, az ismertséggel van a fő probléma. Mert öt, az írek jelentős része rossz számot mondott, amikor megkérdezték közvelemkutatók hogy mi a közös hívószám. Továbbra is terjeszteni kell az ismertségét ennek a rendkívül fontos, akár életmentő digitális számnak. Különösen most, amikor egyre több fiatal tanul, dolgozik külföldön. Úgyhogy a bizottság továbbra is figyelmekkel kíséri a végrehajtást, és e, cselekvéseket kell tegyen annak érdekében, hogy szélesebb körben legyen elérhető. Mobil, a mobil lefedettség hiánya vidéki helyeken, területeken szintén komoly aggályokra ad okot. Állandóan asszony munkáját is támogatom, amely a gépkocsival utazók beazon, helyének beazonosításákat a fontosságra hívta fel a figyelmet. Kelly úr következik. Uh, Köszönöm, elnök asszony kétség sem férhet ahhoz, hogy nagyon fontos téma ez, különösen a sokat utazók számára, akik olyan országba utaznak, ahol nem ismernek senkit, tudják, hogy bajban hívhatják a 112-es számot. Éppen ezért eh, nagyobb figyelmet kellene fordítanunk erre a számra. Üdvözlöm azt, amit Hán úr mondott azzal kapcsolatban, eh, amit eh, tesz és tenni készül annak érdekében, hogy tudatosítsa az emberekkel a 112-es szám létezését. Csatlakozom Fiona Hall asszonyhoz, és az általa elmondottakon kívül azt mondanám, hogy nagyon oda kell figyelnünk azokra az emberekre, akik jelenleg fogyatékosság például siketség miatt nem tudják használni ezt a számot. Takula az eh, Takula úr mondta, hogy három nyelven legalább elérhető kell, hogy legyen a rendszer. Én azt gondolom, hogy a többi nyelvet is figyelembe kell venni. Köszönöm, Kelly úr. Szá. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. A 112-es hívószám életeket menthet. Nagyobb a mobilitás most már, hál' Istennek az EU-ban, de szeretnék kitérni most a szubszidiaritásra. A kérdés az, hogy az Európai Uniónak kell itt tevékenykednie. Az európai tagállamok már ezt végrehajtották volna, viszont ez nem működik mégsem. Szegénységi bizonyítvány ez, hogy a tagállamok egyelőre erre nem képesek. Úgy gondolom, hogy az állampolgári jogok érdekében, a szám érdekében, a helyzet meghatározás érdekében ezt be kell vezetnünk, viszont azt, hogy az EU-nak azért kell most beavatkozni, mert a tagállamok nem tudtak előrelépni az állampolgárok érdekében, ezt nem tudtam annyira jól. Köszönöm, mondja az elnök. Henzlik eh, kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt eh, képviselők, mi ismételten ma nem a szabályozás hiányáról beszélünk, hanem a végrehajtás hiányáról beszélünk. Néhány év telt el azóta, mióta a parlamenti állásolást elfogadtuk, de még mindig azt látjuk, hogy számos európai nem ismeri azt, hogy ez a hívószám létezik, és akik ismerik ezt, azok pedig azt láthatják, hogy nem megfelelően működik eh, ez. Amikor hívják ezt a számot, akkor nem gyors segítséget kapnak, hanem egy másik számot, amit hívniuk kell. Tehát a kérdés az az, hogy milyen fajta konkrét intézkedéseket fognak tenni, és mikor fogják ezt megtenni. Főként eh, a megfordított 112-es eh, rendszer szempontjából, akkor, amikor természeti katasztrofákkal kell szembenéznie az állampolgároknak. Elfogadtuk a közúti biztonságról szóló állásralást is, és ennek kapcsán az ECA rendszert az autókban, amely ugyancsak a 112-re támaszkodik. Ezáltal lehetne tájékoztatni az illetékes szerveket egy balesetről. De ehhez azt kellene, hogy a 112-es rendszer kiépüljön, a bizottság elfogadta a javaslatot, de mi a helyzet a végrehajtással? Sinádelfos Obermeier. Köszönöm, Ubermeier képviselő a szó. Köszönöm, elnök asszony. Alapvetően az Európa szerte működő segélyhívás gyakorlati megoldás volna. Ugyanakkor az ismertség hiánya miatt a nemzeti segélyhívószámok fenntartására is szükség, párhuzamos fenntartására is szükség lehet. A, a rendszerek átjárhatóságát kell biztosítani, és az egyedi, tag, egyéni tagállamok helyett az Európai Uniónak kellene tovább vinnie megfelelő sebességgel az egységesítést. Azt kell elérnünk, hogy az Európai Bizottság általánosított feladatrendszerrel gyakorlati megoldásokat alkalmazom, például Ausztriában és más tagállamokban is. E, ugyanakkor el kell kerüljük a káoszt, amely előállhat a párhuzamos rendszerek összezavarásából. A hatékonysági kritériumokat kell meghatározni a 112-es hívószám tekintetében is. Rendszeres Európai Uniós felülvizsgálatokra van szükség, a problémák rangsorolása és orvoslása érdekében és így tudjuk csak az állampolgárok várakozásait kielégíteni az egységes segélyhívószám működésével kapcsolatban. Köszönöm, Obermeier úr. Utolsó felszólalónk Borcs úr. Köszönöm szépen. A segélyhívószám kérdése az Európa, közös Európába vetett bizalom kérdése is a határok nélkül Európában nagyon sok ember él a mobilitás lehetőségével, és ilyenkor az egységes segélyhívószám életfontosságú lehet. Nagyon fontos ennek a működése és az ismertségének elősegítése. Nyomon kell követnünk a végrehajtást az egyes tagállamokban, és jobban is kell, hogy koordinálnunk ezeket az erőfeszítéseket. Arra is szükség van, hogy a soknyelvűségre is reagáljunk most jött el az a, a, a, a, a, a ugye a túlélés órája az első óra, tehát arany óra, amíg meg lehet menteni nagyon sok balesetest, és ha nem jól tudunk kommunikálni, nem működik a rendszer, emberek élete foroghat kockán. Határon átnyúló jelleg és a soknyelvűség tehát nagyon fontos, és az is, hogy a mobil szolgáltatók is ismertessék a rendszert a ö, ö, ügyfeleikkel. Ez egyfajta kötelező ingyen reklám volna az állampolgárok számára, határon átnyúló módon mozognak. Up to Commissioner Hahn. Most pedig Hahn biztos úr kap szót. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen a képviselőknek, hogy ilyen érdeklődést tonosítanak a 112-es hívószám irányába. A bizottság éberen követi a fejleményeket. Az Európai Parlamentet tájékoztatjuk arról, hogy a szakértők milyen EU szinti, szintű megoldásokat kínáltak a felmerült problémákra. Arra kérem önöket, hogy továbbra is bátorítsák a tagállamokat arra, hogy a 112-es hívószám használatát a különböző politikákba és fellépésekbe vonják be. Köszönöm, elnök! Köszönöm szépen. Ezen szóbeli kérdéssel kapcsolatban lezárult a vita, és folytatjuk a következő napirendi pontunkkal, amely Kámerevelt asszony jelentése a csatlakoztatott tévéről.